Gut, liebe Kollegen. Kedves kolléganők, kollégák! Megnyitom az ülést. Szeretném megkérdezni, hogy ellenzi-e valaki a napi rendet. Nem? Akkor ezennel a napi rendet elfogadtuk. A hármas pont az első megalakuló ülésünk jegyzőkönyve. Azt javaslom, hogyha jelen ülés végéig nincsen kifogás a jegyzőkönyv ellen, akkor azt így ebben a formában elfogadjuk. Nem látok itt sem semmilyen kifogást. Akkor áttérünk a négyes napi rendi pontra. Az elnök közleményei. Először is szeretném közölni, hogy ez az ülés hallható az interneten, webstreamen, tehát kérem mindenki viselkedjen tisztességesen. Szeretnék emlékeztetni még arra is, hogy minden információ az ülésünkhez megtalálható az intraneten az e-meeting committee cím alatt. Tehát ott mindenki betekinthet az ülés anyagaiba. Szeretnék még arra is emlékeztetni, hogy mindenki kapott egy üdvözlő csomagot anyanyelvén, tehát amit az Európai Unió kereskedelmi politikájáról tudni kell, az szerepel ebben a csomagban. Természetesen, amennyiben további szükséglet van, akkor a titkárságon még kaphatnak csomagot. A csomagot különben az elektronik, elektronikus formában az intraneten is megtalálják. Akkor most azt javasolnám, hogy a jelentések, az állásfoglalások és a módosítások tekintetében a döntés átadjuk a koordinátoroknak, ami azt jelenti, hogy a koordinátoroknak megvan a lehetőségük, hogy a saját üléseiken döntéseket hozzanak. Azonban az teljesen nyilvánvaló, hogy a koordinátorok döntéseit jegyzőkönyvben elérhető önök számára. Így nyilvánvaló az, hogy ki, mikor, mit döntött. Így az átláthatóságot is biztosítjuk. Amennyiben itt sincs semmilyen ellentmondás, semmilyen kifogás, akkor a koordinátorok megkapják ezt a különleges felelősséget, ami a meghallgatásokat, a delegációkat, látogatókat, workshopokat illeti. Nem látok itt sem kifogást, akkor ezzel is egyetértünk. Szeretnék néhány megjegyzést tenni az általános kereskedelmi politikáról. Július 8-a óta tárgyalások vannak a WTO szintjén a környezetvédelmi termékekről, ami szerintem haladás a WTO egészét tekintve. Július 9-én, 10-én voltak az első tárgyalások, ősszel pedig a környezetvédelmi termékek lényegéről fogunk tan tanácskozni. Szeptember 3-án, 4-én a bizottsággal is tárgyalunk majd erről. Ahogy hallhatták, Ecuador csatlakozott a kolumbiai-perui egyezményhez, ez a következő napokban elkerül majd a tanácshoz és a parlamenthez is, tehát elkezdhetjük a megbeszéléseket. A Vietnámmal történő tárgyalások is nagyon jó úton haladnak. Már a nyolcadik kört tartottuk, ami pedig a piacra jutást illeti haladást értünk el a fenntartató fejlődés viszonylatában is lesz még egy megbeszítés, hogy leltárt tartsunk, ez augusztusban lesz, tehát szeptember-októberben még tisztában látjuk, hogy Vietnámmal hogyan tovább. A WTO-n belül a kereskedelem megkönnyítési tárgyalások is megindultak július 31-én, még akkor is, hogyha az elején szinte euforikus hangulat volt a bali eredmény értelmében. Néhány ország viselkedése azért mégis eloszlatta ezt a kezdeti nagy eufóriát. Azonban szerintem a bali lendületet ne veszítsük el és az év végéig, vagy legalábbis 2015-ben eredményeket is érhetünk el. Kettő epaszt is sikerült megkötnünk, Nyugat-Afrikával és Dél-Afrikával, és ez a gazdasági partnerségi megállapodás, ez az EPA, a parlamentet is foglalkoztatja. A keleti partnerségre áttérve, itt is van tárgyalni valónk. Itt Moldáviával és Grúziával vannak megállapodások, és Ukrajnával is aláírtunk egy megállapodást. Ez is foglalkoztatja majd a parlamentet, tehát látják, hogy számos lényeges tárgyalási eredmény kerül majd az asztalunkra. A japáni, Japánnal kötött egyezmény esetében a tanács júliusban úgy döntött, hogy tovább tárgyaljunk. Izgalmas lesz, hogy a piacra jutás, főleg a közlekedés tekintetében hogyan néz majd ki. Nagyon izgalmas a TISA tárgyalás is, amely a jú, április és június közepén a 7.-8. fázisába lépett, tehát itt még intenzívebben kell tárgyalnunk, és a koordinátorok hát megbíztuk, hogy egy monitorozó csoportot hozzanak létre, tehát ezt is alaposabban meg kell vizsgálni majd. Utolsó közleményem, utalnék arra, hogy szeptember másodikán az EU külügyi szolgálatának delegáció vezetői tartanak konferenciát, tehát ők minden jönnek Brüsszelbe, és nagyon érdekes lesz majd velük tárgyalni, hiszen ők a helyszínen tudják, hogy hogyan alakul a konkrét helyzet a kereskedelmi partnerekkel. Tartunk majd egy általános vitát Martin Schulzal, utána három műhelyre is sor kerül, az Affettel, Devével és az Intával, a szomszédsági politikáról beszélünk, új kihívásokról, és a transatlanti kapcsolatokkal is. Tehát szeptember másodika, 14 óra 30-tól szeretnék mindenkit meghívni, hogy vegyen részt ezen a workshopon. Örülök, hogyha találkozunk majd ott. Tehát egy nappal a következő szakbizottsági ülés előtt lesz. Akkor most áttérünk az ötös napirendi pontra. Ez pedig a 2015-ös költségvetésről szóló vita. Péter Styasznival elég sokat dolgoztunk, aki nagyon jó eredményeket ért el, és az új jelentéstevővel, Reimer bőgével szeretnék folytatni ezt a munkát, úgy gondolom, hogy Reimer bőge előadóként már ismertem, ami a több éves pénzügyi keretet illeti, tehát kulcs szereplő a Költségvetési Bizottságban. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó kezekbe kerül az ügyünk. Reimer, átadom most a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich muss gleich... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kicsit korrigálnom is kell. Amikor megkérdezték tőlem, akkor azt mondtam, hogy most idén egyszer átveszem tulajdonképpen a Költségvetési Bizottságba. El akartam kerülni, és azért jöttem el onnan, hogy ne számokkal foglalkozzam. De hát mindegy. A második megjegyzésem pedig az, hogy a következő költségvetési időszakban egyre inkább foglalkoznunk kell a, a kifizetési kötelezettségekkel és a kötelezettségvállalásokkal. És úgy gondolom, hogy ez egyre inkább veszélyes tendencia. Ugyanezt eh, igazolja az is, hogy egy válságos helyzetben tavaly a több éves pénzügyi tervet kellett ilyen körülmények között tárgyalnunk, és a 7 éves 9700 eh, milliárdos eh, kötelezettség és kifizetési előirányzat, ez számok keretében nagyon szorít, jelentős problémát okoz ez, és ezért a 2015-ös költségvetés is ennek tükrében alakul majd. A bizottság a kötelezettségvállalási előirányzatokat és a tagállamok strukturális alapokból való részesedését bizt, ki kell, hogy tudja fizetni. A rugalmassági eszközöknél, amiket sikerült megállapodnunk, nos azok az úgynevezett növekvő számok miatt és növekvő kifizetési előirányok miatt gyakorlatilag semmiféle további mozgásteret nem engednek a költségvetési előirányzatban. Ez a bevezető megjegyzésem nem lesz egyszerű az eljárás. Jelezném még azt is, hogy a határidők értelmében az állásfoglalás eh, július 29-re kell, hogy megszülessen, eh, fordításra megy, a módosítókat augusztus 1-ig lehet benyújtani, és szeptember 3-án fogunk szavazni. Egy kicsit tehát eh, szorít minket az idő, de megpróbáltam néhány alapelemre összpontosítani. Röviden érintettük is már másút, hogy melyek tehát a súlyponti kérdések. Az első, arra kell figyelnünk, vagy kellene figyeljünk, és ha tegyem itt hozzá, hogy még nincsenek meg a tanácsnak a számai a különböző költségvetési jogcímekhez, sorokhoz, úgyhogy majd nyilván igazítani kell ezen. De természetesen biztosítani kell azt, hogy a bizottság szolgálat, szolgálatai a nemzetközi kereskedelmi megállapodások tárgyalásaihoz megfelelő alapot kapjanak. És sokkal jobban kell figyelnünk, ez az általános üzenetem költségvetési szakembereknek, az, hogy a költségvetési politikában mindig elkövettünk egy hibát, parlamentként is, túl kevésbé figyeltünk a teljes képre, túl kevésbé figyeltünk arra, hogy milyen a végrehajtás, mi lesz a határozatainkkal. Úgyhogy a költségvetési évet politikailag is így kell majd felépítenünk. Most végre azt kell, hogy mondjuk, hogy ha a kereskedelmi megállapodásokról szó van, tárgyalások vannak, akkor azt is meg kell nézni, hogy hol, kell, hol lehet javítani, hol lehet adott esetben célirányosabban, pontosabban, rendszeres értékelést végrehajtani a különböző kereskedelmi megállapodások helyzetéről, és a költségvetés oldaláról lesz nyomon követni. Ha most megnézem a nagy témaköröket, például a makrofinanciális rendszer, nos ebben megállapítható, hogy egy viszonylag erős csökkenést követően most 2014-hez képest jelentős növekedés tapasztalható. Ha a bizottság ezeket a számokat mérceként veszi. Az Európai Szomszédsági Eszköznél meg kell, hogy állapítsuk azonban azt, hogy a számok 2015 és 2014 összehasonlításában 7,5%-os csökkenést a kötelezettségvállalásoknál, és 14%-os a kifizetéseknél csökkentett. Talán a bizottság ezeknek a, az okozóit majd elmondja. A kereskedelmi eszközök kapcsán pedig enyhe növekedés tapasztalható 5% a kötelezettségvállalásoknál és 17 a kifizetési előirányzatoknál. Van még valami, amivel foglalkoznom kell. Volt egy eh, előkészítő lépés sorozat az ázsiai vállalkozási központokra. A központok minőségével kapcsolatban eltérő híreket kaptunk. Az a helyzet, hogy eh, egy-egy kollega jelezte, hogy a költségvetési tartalékokba kellene eh, forrásokat e-, erre előirányozni, azonban ez azért nem segít, mert ezekre az akciókra még kifizetési előirányzatunk van. A kötelezettségvállalás már megtörtént. A kérdés a további eljárás. Hogyha ezeket a központokat, illetve a támogatásokat a partnerségi eszközbe adjuk át, akkor azt is meg kell nézni, hogy a további fejlemények milyenek. Úgyhogy ez lennének a bevezető megjegyzéseim örülnék, hogyha megfelelő kreativitással hozzájárulnának ez. Köszönöm szépen, kedves kollégák! 5 órakor jön a biztos, úgyhogy azt kérem, hogy mindenki többen és velősen szóljon hozzá az előadó véleményéhez. Nem kaptam meg még minden frakció árnyék előadójának a jelentkezését, úgyhogy menjünk végig. Kezdjük a szocialistákkal. Uh, uh, köszönöm szépen, rövid leszek. Általánosságban támogatom az előadó javaslatait és köszönöm szépen az átfogó beszámolót. Négyes bekezdésben ö, támogatjuk a megnövekedett költségvetést, de még továbbra is kevésnek tartjuk, szeretnénk tovább növelni a kereskedelem ösztönző támogatást, és fontosnak tartjuk az úgynevezett fair trade kérdését is. Vannak kísérleti projektek, és a szocialista képviselők javaslatot tettek az ásványi anyagokkal kapcsolatban. Ezt szeretnénk támogatni. Ez egy kísérleti projekt Kongóban a helyieket helyi bányászokat segíteni egy méltányos kereskedelemben. Ezt mindenképpen szeretnénk támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen, ECR. Thank you, Chairman. Uh, Will we... Köszönöm, elnök úr. Üdvözöljük a néppárti kollégák tervezetét. Nagyon fontos a kereskedelem, ki kell hozni ebből a kis költségvetésből, amit lehet. Az ECR-ben úgy gondoljuk, hogy a tagállamok tevékenységét is tükröznie kellene a költségvetésnek, tehát át kell helyezni a hangsúlyokat, nem pedig több pénzt kell kérni, hanem a meglévő pénzt kell jól felhasználni elfogadnánk a költségvetés növelését a kereskedelem területén, de mégis inkább az átirányításokat előirányzatok átirányítását támogatnánk. Fontosnak tartjuk, hogy a befektetett pénzért megfelelő eredményt lássunk. És a kereskedelem olyan téma, amely valóban értéket képvisel. Fontosnak tartjuk a pénzek megfelelő felhasználását. Az SND említette a kísérleti projekteket. Lehet, hogy vannak bizonyos párhuzamosságok a stabilitási eszközökkel, tehát lehet, hogy ott is ugyanezeket a célokat kívánják elérni. Kérjük a bizottságot, hogy ezeket vizsgálja át, mielőtt végső döntést hoz. Köszönöm szépen. Oh, okay. Uh, Alde következik. Keller asszony. Um, and a lot of things uh, we, I could basically agree. Köszönöm az előadónak. Nagyon sok mindennel egyet tudunk kérni, különösen a nyomonkövetés kérdését, hiszen figyelni kell, hogy hova, hogy mire költjük a pénzünket, az milyen eredménnyel jár Egyáltalán nem tájékoztattak azonban arról, hogy milyen előnyökkel járhat ez. Szeretnénk látni, hogy mi történt eddig a fejlesztés területén, milyen eredménnyel járt. Másrészt pedig azt kérik, hogy az Euromed innovációs változást célzó vállalkozások projektet te, terjesztjük ki, de miről van itt szó, kinek az ere, kit szolgál, milyen eredményeket várunk ebből, erről több tájékoztatást várunk az egyes bekezdést illetően. Idézem, hogy közvetlenül hozzájárul a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz az ambiciózus terv, de ezt pontosabban kell meghatározni, hogy pontosan mit várunk a kereskedelmi főigazgatóságtól, mit kezdjen ezzel a költségvetéssel, és mi bizottságként ezt hogy tudjuk figyelemmel kísérni. Ezt figyelembe kell tehát venni, nem mindig, több, nem mindig csak több pénzt kell kérni, hanem figyelemmel kell kísérni a tárgyalásokat, és arra kell odafigyelni, hogy mit tesznek ezzel a pénzzel. Köszönöm. No problem. All, at least that was be the small we have. Legalábbis ez volt a legkisebb probléma. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a javaslataiért. Két megjegyzésem lenne a saját szempontunkból meg kell néznünk, hogy a kereskedelem tényleg jelente gazdasági fejlődést, többlet munkahelyeket az Európai Unió 28 tagállamában és a partnerországokban is. Egy címre emlékeztetnék, amelyet már pozitívan többségileg elfogadtunk, tehát két úgynevezett straight watch, már beszéltek arról is, hogy a kereskedelem nyomon követését sokkal inkább figyelembe kell venni, tehát hogy mit hoz, milyen hozadéka van a kereskedelemnek. Tehát beleírnám a véleménybe ezt is, másodszorban pedig ezt a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos kísérleti projektet is bevenném, tehát hogyan jelenthetnek járulékos aspektusokat a gazdasági fejlődés tekintetében az Európai Unió külkapcsolataiban és a harmadik államokban is. Szerintem el kellene ezen is gondolkodnunk, és a bizottsággal is eszmecsérét kellene folytatnunk. Hiszen a kérdés mindig eh, azon dől el, hogy milyen reális eredménye van egy ilyen kísérletnek. De nagyon örülök a további együttműködésnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az EFDD nem óhajt hozzászólni. De még van egy fontos megjegyzésem, legalábbis számomra fontos. A három európai külkereskedelmi kamaráról születtek szakvélemények, katasztrofálisak voltak ezek. Most a bizottság szeretne még egy ilyen külkereskedelmi kamarát létrehozni, mi azt javasolnánk, hogy ezt a pénzt inkább tartalékolják. Hiszen szerintem az Európai Bizottság semmilyen konzekvenciát nem vont le abból, hogy katasztrofálisan, katasztrofálisan értékelték ki a meglévő kamarákat. Másodszorban a frakcióm nevében azt mondanám, hogy a Trade Watch, a kereskedelem megfigyelése akkor értelmes, hogyha objektív, hogyha a parlamenten belül tehát szerintem ne a közköltségvetésekből növeljük az NGO-k költségvetését. Tehát a véleményünk szerint ezt belsőleg kell a parlamentben megoldani. Köszönöm. Akkor most átadom a bizottságnak a szót Dupontei úrnak. Thank you very much, Köszönöm szépen, elnök úr. Először kapok szót a szakbizottság előtt. Amint említette, nincs sok időnk, úgyhogy rövidre fogom a választ az érintett kérdésekkel kapcsolatban. Először is természetesen szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Bögre úrnak és a képviselőknek a hasznos hozzászólásukért. Mindez jelzi a kereskedelmi politika folyamatosságát. A 2015 éves költségvetéssel kapcsolatos megbeszélések az első közé tartoznak az ilyen megbeszélések során. Tudják, hogy ennek a főigazgatóságnak nem túl nagy a költségvetése, de ahogy hallottuk, nagyon fontos ez a költségvetés ahhoz, hogy a tárgyalásainkat fedezni tudjuk, tárgyalási céljainkat és a megfelelő erő irányzatok hiánya veszélyeztetheti a munkánk végzés, végzését, amellett, hogy már szerény a költségvetésünk. Ami az emberi erőforrásokat illeti, értékeljük a szakbizottság támogatását, hogy megfelelő emberi erőforrásokkal rendelkezzünk feladataink végrehajtásához és kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez, amelyeket kereskedelmi partnereinkkel szemben vállaltunk. Most néhány konkrét válasz az európai költségvetési központokkal kapcsolatban. Amint tudják, ezt a projektet egy másik részleg indította be, nem a mi főigazgatóságunk a felelős érte. Amennyire tudom, nincs új projekt, illetve nem terveztek új projektet EU-s üzleti központok finanszírozására a 2014-es és a 2015-ös költségvetésben. A mi véleményünk és az, hogy minden további ilyen típusú finanszírozás feltétele a jelenlegieknek a jelenlegiek tevékenységének a megfelelő vizsgálata. Az úgynevezett Trade Watch finanszírozása már, finanszírozását már lefedi az a költségvetés, amelyet a civil társadalommal folytatott tárgyalások finanszírozására biztosítottunk. Ha megnézzük, megnézzük hogy az úgynevezett TTIP tárgyalások során milyen tevékenységet végeztünk, akkor láthatjuk, láthatják, hogy itt jelentős munka folyt. Végezetül pedig az európai globalizációs kiigazítási alappal kapcsolatban a többéves pénzügyi terv keretei között tevékenykedünk, és biztosak vagyunk benne, hogy tovább is tudunk támogatást nyújtani azok számára, akik elvesztették a munkahelyüket, és segíteni tudunk nekik abban, hogy új munkahelyet találjanak. Köszönöm szépen! Köszönöm szívből köszönöm. Megadom a szót még egyszer az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr, igen röviden. Természetesen az állásfoglalás tervezetet a mai megjegyzések alapján is kiigazítom szeretném elmondani, hogy költségvetési szakemberként igyekszem visszafogott lenni, és a bizottság mikromanagementjében nem akarok belemenni. Ez az egyik dolog. De a tapasztalat azt is mutatja a másik oldalon, hogy a bizottság néha egy kicsi, a bizottságot egy kicsit terelni kell, hogy átalakításokat végezzen bizonyos területeken, ott, ahol módosítások, megváltoztak a feladatok, és átirányítsa a forrásokat. Tehát a nyomon követést intenzívebbé kell tenni megfelelően emberekkel, forrásokkal, mindenféle forrással ellátni. A vállalkozói központok kérdésével kapcsolatban meg kell pontosabban még nézzem azt, hogy a Költségvetés Ellenőrző Bizottság véleményét, mi támaszt, véleménye mivel támaszható alá, de valóban vannak olyan kifizetés maradványok, bizonyos kötelezettségvállalásoknál, a partnerségi eszköz és a többi, ahol egészen egyértelműen nyomon kell követnünk és meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet. Sajnos a költségvetési keretfeltételek módosítása miatt a parlament egy fontos eszközt elveszített. Nem tudunk már egyoldalúan költségvetési forrásokat tartalékolni egy jogcímre, hanem a tanácssal kell erről egyeztetni. Sajnos a, szerződéses módosítá, a szerződés módosításával ez az egyik jogalap, amit elveszítettünk. Nagyon gyakran a bizottsággal szemben, néha a tagállamokkal szemben lehetett felhasználni. A mintaprojektek és az előkészítő intézkedések kapcsán van egy alapvető megjegyzésem ezzel kapcsolatban is. Nagyon sok szakbizottság rendkívül kreatív módon ötletekkel áll erő a területre vonatkozóan, és a mintaprojektek, az előkészítő intézkedések az Európai Bíróság határozatai alapján lehetőséget adnak arra, hogy a politikailag érdekes dolgokat teszteljük. És aztán megnézzük, hogy majd a törvényalkotási folyamatban hol lehetne esetleg felkarolni. De folyamatosan fontosnak tartom azt, hogyha új mintaprojekteket vagy előkészítő intézkedéseket találunk ki, akkor meg kell azt is vizsgázni, hogy nincsenek-e hasonló tevékenységek már másút. Nehogy párhuzamos munkát folytassunk. Ezt azért mondom, mert saját tapasztalataim vannak egy bizonyos mintaprojekttel kapcsolatban, amit egy másik bizottságban követtem nyomon. Természetesen a végrehajtás is, a projektek végrehajtása is óriási emberi erőforrást igényel. És meg kell nézni, hogy mi a célja, vagy hogyan lehet adott esetben a jó, jó szándékú projekt még hol, hol infláljuk saját magunk a jó szándékúval elindított projekteket. Úgyhogy a hétvégéig az állásfoglalás megszületik, és akkor a módosítókat, mint mondtuk, augusztus 1-ig szeretnénk megkapni. Köszönöm. Köszönöm. A módosítók benyújtásnak határideje július 29-e. Tehát a módosítók benyújtásának a határideje, említettem, 29-e és szeptember 3-án szavazunk. Nagy örömömre szolgál most, hogy de Höcht biztost üdvözölhetem a körünkben. Itt a szakbizottságunkban már elég régóta intenzív párbeszédben állunk a legutolsó ciklus kezdete óta, ma pedig szeretnénk áttekinteni, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája hogyan is néz ki. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy folytatjuk az előző ciklus jogalkotási szándékait. Itt elsősorban a közbeszerzés kölcsönösségéről szeretnénk majd tárgyalni, és a kereskedelem védelmi eszközökről, de nagyon sok kereskedelmi megállapodás is előttünk áll. Néhányat már sikerült lezárnunk, néhányról még folynak a néha ellentmondásos viták. Örülünk áttekintésének, hogy bemutatja, hogy hogyan néz ki jelenleg az Európai Unió kereskedelmi politikája. Utána pedig elképzelhető, hogy kritikus vitát folytatunk, biztos úr. Chairman and honorable members, and thank you for... Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak ennek a bizottságnak az első teljesülésére. Örülök annak, hogy ez a bizottság nagyobb lett létszámában, ami tükrözi hogy jelentősége növekedett az elmúlt néhány év során. Annak is örülök, hogy látok néhány ismerős arcot, arcot nem csak a parlament, hanem a bizottság részéről is. Természetesen az új arcoknak is örülök, hiszen így új szempontok fognak megjelenni, úgyhogy ez egy remek összetétel. Remélem, és biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan kiváló és konstruktív együttműködés keretében tudunk majd együtt dolgozni. Rám számíthatnak ennek érdekében, ugyanúgy, mint ahogy az elmúlt években is történt. Az utódomnak nagy cipő méretet kell betölteni, úgymond, ha megnézzük, hogy mi mindent hajtottunk végre. Az elmúlt évek nagy mértékben hozzájárultak az EU kereskedelmi politikájának elfogadottságához. Ez a szakbizottság nagyon aktív volt a jogalkotás területén, és kiváló szakpolitikai eszközöket fogadott el a Lisszaboni szerződés keretében. Például a befektetéspolitika területén az ö, ö, általános preferencia ö, rendszer felülvizsgálata területén. és az eredeti javaslataink szellemét a parlament nagymértékben tiszteletben tartotta. Sikerült ratifikálni Koreával, Peruval, Latin Amerikával szabadkereskedelmi egyezményeket, és ezeket alkalmazni is már bizonyos ideje a parlament hozzájárulása ezekhez nagyon fontos volt. És kényelmes többséggel fogadták el ezeket a megállapodásokat, és ez jelzi, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikai számára, politikája számára milyen fontos a, a nyitott piac és a tisztességes kereskedelem. Ezek az egyezmények ezért új generációs egyezmények, amelyek további értéket hoznak a közbeszerzések, szolgáltatások és egyéb fontos területek számára. Ezek a, a megállapodások már a végrehajtás szakaszában vannak, és már látjuk az eredményeiket. A Koreával kötött szabadkereskedelmi egyezmény 2011. júliusában lépett hatályba, ennek eredményeit már látjuk, több mint 20%-kal növekedtek az, növekedett az exportunk, már a végrehajtás első és második évében is. A végrehajtás figyelemmel kísérése is része a munkánknak, e, megállapodások tekintetében, és az önök feladata lesz ez továbbra is a következő években. Ez a bizottság számos megállapodás véglegesítéséhez hozzájárult, amelyeket már elfogadtak, vagy el fogunk fogadni Grúziával, Moldovával, Ukrajnával, kötött egyezményekre gondolok, Dél-Afrikával kötött megegyezésre, illetve Szingapúrral és Kanadával kötött megállapodásokra, amelyeket hamarosan alá fognak írni. dél-afrikai országokkal, Ekvádorral és Kolumbiával és Peruval is aláírásra várnak megállapodások. Vannak még megállapodások a kelet-afrikai közösséggel, amelyet szeretném, hogyha még most nyáron sikerülne aláírni, természetesen nem kockáztatva a célokat. Fontos a végrehajtás hiányáról rendelkező záradék. Tehát, hogyha az alapvető jogokat súlyos sérelem éri, akkor az a megállapodás megszüntetését vonja maga után. Az úgynevezett E plusszal kapcsolatban a bizottság reméli, hogy Gána, Botswana, Swaziland esetében, Fiji esetében, és ha megfelelőek a feltételek, akkor Kamerun esetében is, a tekintettel a nemrégi pozitív fejleményekre tekintettel remélhetően a céljaink megvalósulnak. És számítunk a bizottság támogatására, ami Fidzsit illeti, értesítettük őket a ratifikációs eszközökről. Ami Kameront érleti, a parlament már ratifikálta az egyezményt, most egy végrehajtási aktusra van még szükség Kamerun elnöke részéről, annak érdekében, hogy a folyamat folytatódhasson, és most erre várunk addig is több mint 15 bilaterális tárgyalást folytatunk az Egyesült Államokkal, Japánnal, Vietnámmal, Marokkóval többek között. Ezeket a következő hónapok és évek során figyelemmel fogjuk kísérni. Hosszas vitát folytattunk a múlt héten is a plenáris ülésen, és természetesen Örömmel várom a kérdéseiket a Nacia Garcia Persero ma reggel számolt be a múlt heti tárgyalásokról. Még egy dolgot tennék hozzá. Múlt héten is hallottak már erről. Nagyon erősen támogatom a nyilvános vitát. Több mint 20 ilyen vitára került sor itt a bizottságban és plenáris ülésen is hiszen felelősségünk, hogy tényeket és tartalmat mutassunk be, ne pedig eltorzított beszámolókat a tárgyalásokról nem igaz, amit azok mondanak rólunk, akik szeretnének befeketíteni bennünket szinte napi szinten. Tudjuk, hogy mik a felelősségeink, milyen felelősségünk van. És hadd mondjam el még azt, hiszen volt egy vita plenáris ülésen, és a úgynevezett DG20 ülésen Sydneyben találkoztunk, és kértem a kollégát, hogy a transzparencia érdekében tegyünk valamit, ezt oldalon nem tudom megtenni. Kértem a tárgyaló felet, hogy egy alakítsunk ki egy eljárást, egy úgynevezett reading room eljárást, hogy kiegyensúlyozottabb módon tegyük lehetővé a folyamat átláthatóságát és hogy a Capital Hill részéről is változtatásokra van szükség. Remélem, nem zárhatjuk ki, hogy a tanács is meg fogja érteni, hogy tenni kell valamit annak érdekében, hogy ez a mandátum nyilvános, nagyobb szerepet, nagyobb, jobban meg tudjon jelenni a nyilvánosság előtt. Több függő kérdésben is sikerült előrelépni, amelyet fontosnak tartok. Például két jogalkodási javaslatról van szó, amelyet 2012. márciusában és 2013. áprilisában került sor. A kereskedelmi védelmi eszközök korszerűsítéséről van szó a parlament még vizsgálja ezeket. A jelenlegi olasz elnökség nagyon fontosnak tartja, hogy ezeket a kezdeményezéseket előre vigye. Remélem, hogy a bizottság is folytatja az áprilisban felfüggesztett munkát, és amikor a tanács készen áll, hogy folytassa a tárgyalásokat, a parlament is felveszi a ritmust, és megfelelő kompromisszumot sikerül kialakítani. Az úgynevezett konfliktusos ásványok területén én magam is láttam, hogy milyen konfliktusokat, milyen tra- emberi tragédiákat okoz az ásványi anyagok kibányászásával kapcsolatos konfliktus. Jogszerű bányászati tevékenységet kell folytatni, hiszen ellenkező esetben csak az illegális hadseregek finanszírozását szolgálja az ásványi anyagok bányászata bizonyos országokban. Végül pedig júniusban javasoltuk, hogy a nyugat-balkáni országok esetében további öt évvel ö, hosszabbítsuk meg a határidőt, Bosznia és eh, Bosznia-Hercegovina esetében felfüggesztésre lehet számítani, és eh, a horvát exportok reméljük, hogy hamarosan EU exportnak minősülnek. Ami Kanadát illeti, eh, múlt októberben politikai áttörésre került sor, és minden fennálló technikai kérdés véglegesítésére lehet vála, számítani. Bizonyos esetekben ez nehezebbnek bizonyult, mint vártuk, de biztos vagyok abban, illetve most ö, bízok abban, hogy most már látjuk a folyamat végét, és sikerül végleges formába önteni minden egyes fejezetet. Ez egy nagyon ambiciózus megállapodás, az egyik legambiciózusabb, amit mostanában kötöttünk például a NAFTA-val. Ez nem kis eredmény, ami Szingaport illeti. Ez az első megalapodás, amelyet egy dél-ázsiai gazdasággal kötöttünk. A tárgyalások és a befektés, a tárgyalások a befektetésvédelmi témában később fognak kezdődni. Márciusban elkezdtük a tárgyalásokat a befektetésvédelmi témában Burmával, Myanmarral. Ez a megállapodás az EU befektetői számára megadják majd a nagyon szükséges garanciákat, és szociális és környezetvédelmi témákra is kitérnek a tárgyalások, valamint a szociális felelősségre, vállalati felelősségre. A Kínával folytatott tárgyalások is ezt ellenben folynak tovább. Mielőtt befejezném még néhány szót a multilaterális kereskedelmi rendszerekről, hiszen nagyon sok munkát végeztünk más területeken is, de azért mégiscsak ez az EU szakpolitika mérföldköve. A WTO történelmi megállapodást kötött több kérdésben, a Doha fejlesztési célok tekintetében egy új kereskedelem könnyítési megállapodás született, és számos egymással szoros egy kapcsolatban álló kezdeményezésről is beszámolhatunk. Hamarosan számíthatunk az ITA információtechnológiás megállapodás véglegesítése felé. Végül pedig jól halad a munka a kereskedelmi és szolgáltatási megállapodás a LISZA tekintetében, amely nagyobb hangsúlyt helyez a szolgáltatásokra a WTO rendszerén belül. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Átfogó képet kaptunk a tárgyalásokról és a kereskedelmi politikáról. Először is a frakció képviselőitől kérdezném meg véleményüket, utána pedig eh, szeretném megkérdezni a koordinátorokat, hogy szeretnének állást foglalni, de már látom, hogy Daniel Kaspár jelentkezik. Igen, tisztelt biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eh, eljött, ugyanúgy, mint ahogy ezt gyakran tette az elmúlt időkben. Szeretnék gratulálni a jogalkotási aktusokhoz, amelyeket sikeresen végrehajtottunk, tehát a Lisszaboni szerződés értelmeben nagyon jól jártunk el. Gratulálok a Bali csomaghoz is, a tavalyi csomaghoz. Az ön vezetése alatt sikerült megalapodást kötnünk, de már itt kezdem az első aggályommal. Vannak olyan országok, amelyek a bari csomagot igazából nem veszik komolyan, vagy azt mondják, hogy mégsem ebben állapodtunk meg. Hallok ilyen hangokat Indiából, Dél-Kelet-Ázsiából, főleg az elmúlt hetek alatt lát olyan realisztikus lehetőséget, hogy ezt a bali csomagot ténylegesen megvalósítjuk, és ratifikálásra is kerül. Gratulálok! Például az EPA megállapodáshoz is, azonban itt még mindig van egy szűk keresztmetszet, hiszen a parlamenti ratifikáció itt a parlamentben legalább két-három évig eltart, le kell mindent fordítani, itt vannak a jogi megfogalmazások. Úgy gondolja, hogy a tapasztalatával képes lesz még az intézményekre ráhatni, hogy begyorsítsák a ratifikációs folyamatot? Negyedik kérdésem a intézményközi megállapodások nagyon sokat tett, nagyon sok tapasztalatot is gyűjtött mi is. Nagyon előzékeny volt az irányunkban az elmúlt négy és fél év során, hálásak is vagyunk ezért. De a mandátuma lejárta előtt lát esélyt arra, hogy még közösen újra tárgyalhatjuk az intézmény közi megalapodást. Azért né néhány dokumentum nehézkes. Itt nálunk is vannak problémák, a tanácsnál is vannak problémák, de nem tartom túlságosan sikeresnek, hogy olyan helyzetben vagyunk, hogy nem mindenki a szakbizottságunkból jut hozzá a megfelelő dokumentumokhoz. Esetleg ez egy olyan feladat, amelyet az utódja majd megoldhat. Az ötödik kérdésem a vámra vonatkozik. Ez egy új kompetenciája a szakbizottságunknak. Lesz egy új átfedés a vám ügyi főigazgatósággal, amennyiben a kereskedelmi áramlatokat komolyabban veszük, akkor a vámra is komolyabb szerep hárul majd. Szeretnénk minél hamarabb a vámügyi főigazgatósággal is tárgyalásokba bocsátkozni. Tehát először is gratulálok a jogalkotási sikerekhez, másodszorban a Bali, a WTO, harmadsorban a ratifikáció felgyorsítása, negyedsorban a parlamenthez juttatott dokumentumok számának a növelése, az ötödik pedig a vámügyi illetékességünk. Az S és D, David Martin. Um, good to see you here again. Örülök, hogy ismét itt találkozunk, biztos úr. Mindig nagyon jó tájékoztatást kaptunk. Három megjegyzésem lenne, amit a szitával kapcsolatban mondott, ez az egyik. Azt hiszem most már egy éve jár ide a bizottságba, és többször említette, de mi, mi a probléma? A politikai akarat hiánya, vagy technikai probléma? Mi az, hogy, mi az oka annak, hogy állandóan a megállapodás előtti pillanatban vagyunk, de ez soha nem érkezik el? Másik említette a Sydney G20-as találkozót. Dél-Afrika, Argentina, Brazília, India, mindezek mint hogyha visszalépnének a kereskedelmi könnyítéssel kapcsolatos vállalásaitoktól, mint, tehát mint hogyha ez szétesne. A harmadik dolog, amit említenék, ez a azzal kapcsolatban, hogy a kapcsolatos, hogy szinte minden EU tagállam szankciót követel Ukrajnával kapcsolatban, Ugyanakkor Izrael 500 palesztint ölt meg az elmúlt néhány napban, de semmilyen kereskedelmi szankciót nem követelünk Izrael-el kapcsolatban. Nem gondolja, hogy az Európai Uniónak felül kellene vizsgálnia a kereskedelem politikai megfontolásait? Hiszen itt mintha összeütközés lenne azzal kapcsolatban, amit mondott az emberi jogok és a kereskedelmi politika kapcsán. Köszönöm szépen, ECR. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, nagyon jó volt önnel együttműködni, jó volt a tapasztalatunk az elmúlt öt év során. Köszönöm szépen a közös munkát. Azt hiszem, hogy nagyon dinamikus fejlődésnek lehetünk tanúi a nemzetközi kereskedelem témáját, illetően rövid leszek. Hiszen nem sokára az ön utódjával kell majd együttműködnünk, még nem tudjuk, hogy ki lesz az. Hogyha ön három fontos ajánlást adhatna a potenciális utódjának, akkor mi lenne ez a három ajánlás? Tehát három legfontosabb ajánlást szeretnék az ön részéről hallani a jövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen, Sárki asszony. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon örülünk, hogy itt van új mandátuma elején. A TTIP-vel kapcsolatban nyilvános konzultáció a vitarendezésről rengeteg vitát indított el sok irányba. A bizottság első értékelése mikorra várható? Hogyha százezer input beadvány lesz, szeretném, ha erről szólna néhány szót, és megismételni azt, amit Daniel mondott a Vajon tényleg úgy gondolja, hogy a TTIP-el kapcsolatban az Egyesült Államok nagyon erős nyomást próbál gyakorolni? Nem tudom, hogy foglalkozott-e a maláj repülőgép szerencsétlenségével több mint 200 ártatlan holland áldozata van. Sajnos Oroszország és az Európai Unió a kérdésben, mint hogyha megosztott lenne. Gondolja, hogy az EU kereskedelmi politika és a szélesebb kapcsolatok koordinációja jól halad-e. Azért mondom ennek tükrében ezt, mert egyre többet látni azt, hogy van kapcsolat az EU álláspontja és a világ kereskedelmi megállapodásai, kapcsolatai között nagyon gyakran bizonyos magánszemélyek vagy kormányok bizonyos viselkedésének büntetésére használják a kereskedelmet. Kérdezem, hogy mit tudunk javítani akkor, amikor az új főképviselő jelöltel tárgyalunk a kereskedelem szerepéről a külpolitikában. abba hagyom itt a kérdéseket, talán még azt mondom el, hogy mi a véleménye, mit kellene tennünk azért, hogy hatékonyabban tudjuk a megállapodásokat, a kereskedelmi megállapodásokat végrehajtani. Ez azzal kapcsolatos, amit David Martin mondott az emberi jogi záradékokról. Nagyon gyakran a tárgyaló asztalról nem beszélnek arról, hogy a végrehajtás az megfelelő-e. Tud-e a parlament többet tenni? Mert mint hogyha a hitelességünk eh, forogna kockán, hogyha ezt nem sikerül kellőképpen megvan, megvalósítani. Köszönöm szépen Helmut Scholz a GUE-től. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr én is, hogy itt van. Valóban az elmúlt öt évben nagyon intenzív volt a kölcsönös párbeszéd. Tudja, hogy itt, és különösen a mi frakciónkban, a tisztességes kereskedelem az, ami mellett kiáltunk. Úgyhogy a mérleg, amelyet ma vont, annak alapján megkérdezném, hogy a kereskedelempolitikai szempontok bizonyos elemei a kétoldalú kereskedelmi szerződések megkötésénél mennyire veszik figyelembe a tisztességes kereskedelem, a fair trade iránti kötelezettséget. Ecuador esetében például elvileg le kellett nyelni Ecuadornak azt, amit a kétoldalú tárgyalásoknál az Európai Unióval nem tartott magára elfogadhatónak most. Most el kellett fogadnia. Tehát mi, mi a különbség a kereskedelmi megállapodás, vagy Ekvador más országokkal való kereskedelmi megállapodásokhoz való csatlakozása és a Peruval kötött kereskedelmi megállapodás között? Tudhatunk-e valamit erről a tisztességes kereskedelem szempontjai alapján? a sok AKC, ország, sok AKC országgal kereskedelmi megállapodásunk van. Az Afrika megállapodás is aláírásra került, van egy közlemény is. Egyből elindultak a nyugat-afrikai országokban a fejtegetések arról, hogy ez a megállapodás a gazdasági helyzetüknek valóban azt a fajta remélt fellendülést hozza, amit ígér. Szerettem volna tehát a megállapodás a nyugat-európai, nyugat-afrikai elnézést, nyugat-afrikai gazdasági közössége való megállapodás sarokpontjairól kérdezni. Harmadsorban a Doha. Az új miniszteri konferencián a részvevő országok valóban úgy érezték, hogy volt némi nyomás, elmozdulás is. Hogyan tovább? A oldalú rendszer marad továbbra is a központban, a bizottság is erre figyele, vagy pedig egyre inkább a plurilaterális megállapodásokra figyelnek-e, és arra, hogy több országgal közös standardokat tárgyaljanak. Nem az a kérdés tehát, hogy a kevesek klubja meghatározza a, a normát, amit a többieknek le kell nyelni. A következő öt évre vonatkozóan Nyilvánvalóan a, jel, a jövőbeni komisz, eh, biztos is meg kell majd erre vonatkozóan kérdeznünk. De véleménye szerint a többoldalú kereskedelmi megállapodásoknak mire kellene figyelnie? Köszönöm szépen, és Janik. Jó napot kívánok, biztos úr! Egy szakmai és politikai megjegyzés kezdésként, mielőtt eh, elfelejtem, a vezérelvekkel kapcsolatban dömping ellenes, szubvenció ellenes irányelvekkel kapcsolatban gondolja el, hogy a bizottság holnap elfogadja ezeket, miközben a parlament még nem fejezte be a munkáját a jogi folyamattal kapcsolatban. Gondolja el, hogy ez megfelelő együttműködés a bizottság és a parlament között? Ami Ukrajnát illeti, ide értve hogy lehetőséget adnék a tagállamok kritikájára. Franciaország és más országok továbbra is adnak el fegyvereket a Oroszországnak, miközben Oroszország olyan szeparatistákat támogat, amelyek polgárháborút, polgárháborúban vesznek részt. Nem lenne érdemes a tagállamokat figyelmeztetni a politikai tisztességre, ami a transatlanti szerződést illeti. Ami a tárgyalások helyzetét illeti, az a benyomásunk, hogy európai oldalon a beruházással kapcsolatos egyezmény eléggé lelassult. 500 ezer válasz érkezett be a konzultáció során, ez inkább negatív volt, és a bizottság is erős fenntartásait jelezte ezzel az eszközzel kapcsolatban, tehát az, és a tagállamok egyre inkább kételkednek ebben. És az egészségügyi növég és egészségügyi kérdés fontos számunkra, az egyes, a, valamint a pénzügyi szolgáltatások, stb. Tehát akkor mi marad a tárgyalások témája, ha csak nem a Mercedes kérdése? És nem arról van ez szó, hogy olyan csapdába kerültek, melynek mely ahhoz vezet, hogy a fő stratégiai kérdéseket kell újra feltenni. Tehát, hogy ki az, aki támogatja a kereskedelmet, és ki az, aki nem. Egy új liberalizációs szakaszról van szó, hiszen Európa és az Egyesült Államok között ez már megvalósult, ugyanakkor egyre nagyobb a nyomás, ami a zöldeket illeti hogyha elfogadjuk ezeket a szövegeket, a bizottság illegalitásba kerül a 218-as cikkel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218-as cikkével, amely a bizottság és a parlament együttműködéséről szól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az IFDD koordinátora nincs itt, de Begán asszony. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak minden európai polgárt meg kellene védenie. Itt a gyártók és a fogyasztók védelméről van szó. Ez a TTIP-ben is így kell, hogy szerepeljen de itt azért mindenképpen eh, szeretném megemlíteni, hogy milyen következményei lehetnek a gyártókra és a fogyasztókra. Tehát, hogyha ilyen dolgok szerepelnek az üzleti életben, konkrét példa. Tehát az elmúlt években jött a rizs Kambodzsából, és pedig 180 ezer tonna. Azért, mert a kambodzsai rizsen nincsen semmilyen vám. Szédítő mennyiségi emelkedés ez. Ha belegondolunk, hogy az európai rist már nem lehet eladni termelési áron. Egyszerűen olcsó rist importálunk Európába, ez pedig nem feltétlenül tesz jót a fogyasztónak. Tehát természetesen eh, tudom, hogy nagyon fontos a legszegényebb országok fejlődése tekintetében a kereskedelem, és ezt eh, támogatom. Azonban a polgárok egészségét nem áldozhatjuk fel munkahelyekért. Olaszországban több tízezer munkáltatót érint az, hogy például egy vállalkozónak be kell zárnia az üzletét. Éppen ezért a bizottság itt egy védelmi záradékot is kér, hogy befagyassa a jövendő importokat, hogy a válság ne érintse még mélyebben Olaszországot, Spanyolországot, Görögországot. Szeretném eh, megkérni, hogy az utódjával is közölje ezt. A TTIP esetében pedig arról van szó, hogy először is a polgárokra kell gondolnunk, a munkáltatóinkra, a megbízóinkra. Arról is szó van, hogy eh, a nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásokat is megfelelő módon felbecsüljük és ne csak makrogazdasági adatokkal dobálózzunk. Köszönöm szépen, köszönöm tisztelt kolléganok és kollégák. Most még egyszer átadom a biztosnak a szót, hogy válaszoljon a kérdésekre, és akkor utána még egy kört tartunk, 11-en jelentkeztek, és most le is zárnám a felszólalók listáját. A második körben pedig a kolléganőknek, kollégáknak egy kicsit rövidebben kell fogalmazniuk. Biztos úr? Jó, chairman. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Először is, ami a bali csomagot illeti, és most jövök pont egy, egy ezzel, ehhez kapcsolódó ülésről vissza. Nem hoztunk ott döntést, ami véleményem szerint azt jelenti, hogy amiről korábban döntöttünk, az folytatódik. A július vége előtt Baliban meghozott döntést, az egyhangú egy megállapodást a báli tárgyalások eredményeképp megfogalmazott jogi szövegről. Az egyik az ugye kötelező, a kereskedelem támogatásáról, és van nyolc másik dokumentum is. Azt mondtam, hogy ugye az, hogy van egy kötelező, a többi pedig nem, az az nem egészen helyes, hiszen azt mutatja, hogy a jogilag kötelező kereskedelmi tárgyalásokat, vagy kereskedelmi támogatásokat a megállapodás értelmében végre kell hajtani, és nagyobb felelősséget vagy kisebbet lehet választani, viszont ami az életbiztonságot illeti, Indiával kapcsolatban egészen pontosan nem született jogilag kötelező érvényű szöveg, csak egy e, záradék, aminek nincsen jogi hatása. Ha lenne, akkor bizonyos értelemben kötelező érvényű is lenne. Szóval erről vitatkoztunk viszonylag sokáig, és végül Indián és Dél-Afrikán múlik majd, hogy eldöntsék, hogy csatlakoznak-e július 31-éig. Megvan a magam elképzelése erről, lehet, hogy tévedek, úgyhogy nem mondom el, hogy mi az, de az Egyesült Államok és a mi szolgálatunk is szeretné a bali csomagot megtartani. Remélem, hogy majd az lesz a vége, ahogy mi szeretnénk. Ami az IPASZ, ami az ipákat illeti, itt különböző szakaszok vannak. A, vannak az ecosz egyelőre megállapodásaink. És a szádekkel is van már kezdeményezése. Ezután jön az a jogi szerkesztési munka, amit tulajdonképpen az ECOAS-szal már majdnem bevégeztünk, ami azt jelenti, hogy a legmagasabb szintre elérte a kezdeményezés. Nem tudom, hogy miből gondolják, hogy ez három évbe telik. Persze mindig is problémát jelent a dokumentumoknak a fordítása, de ne feledjék el, hogy a most elfogadott szöveg alapvetően nagy részlegben, bár vannak változások, de a, a, az átmeneti ipásznak megfelel, tehát a 2007-es fordítást nem kell újra csinálni. Nem hiszem, hogy olyan sok időbe telne. Elmondtam azt is, hogy nem értek egy dolgot. Nem értem azt, hogy a fordítással miért vesztünk mindig annyi időt. Erre két megoldás van. Vagy az, hogy kevesebb nyelvi verziót ratifikálunk, és akkor a munkát a végrehajtá, ezt a munkát a végrehajtásig végzik el, tehát a fordítási szolgálatot, ugye a vám miatt. A ratifikációhoz azonban nem kell E, erre az a megoldás, hogy több fordítóra van szükség. Erről még nem döntött senki, és én nem tehetem ezt meg. Ugye mindig azt mondják, hogy ilyen több száz oldalas megállapodás, vagy ezer oldal időbe telik, és én úgy gondolom, hogy ha már van egy megállapodás, akkor el kell dönteni, hogy akarjuk-e vagy sem, és ha igen, akkor minél hamarabb gyakorlatba kell átültetni ezt már többször kérdeztem, hogy mi nem tudjuk néhány nyelvvel csinálni, csak kevesebbel, és szinte fizikai támadásért néhány igen tisztelt parlamenti képviselőről képviselőtől. Másik dolog a ratifikáció, és az, hogy a ratifikáció a ratifikációra október előtt nem kerülhet sor. Úgy gondoljuk, hogy eh, ha még egy évet kapunk, akkor azzal tulajdonképpen megoldódna minden probléma. A szolgálat is ezt gondolja. Tehát így lenne elegendő idő a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, eh, akkor szeptemberben megérkezhetnének. Szeptember elején már igaz? Július végén már, na hát az még jobb. De hát mondjuk szeptember előtt, ele, eleje előtt amúgy sem fogják végigolvasni, vagy megnézni talán, talán az elnökök. Az közé megállapodással kapcsolatban az a gyakorlat, hogy az új ciklus elején kötünk egy intézményköti megállapodást. Ha a kérdése az volt, hogy legyen-e valamilyen fajta vélemény vagy hozzászólás ezzel kapcsolatban? Nos igen, de hát az mindig az új kollégium hat, döntése lesz, hogy már nem a mi feladatunk. Nyilván, hogyha ezt hasznosnak tartják, akkor, akkor el tudjuk mondani, hogy hogyan gondoljuk mi, mit kellene abba a megállapodásba bevenni, az átláthatóságra vonatkozóan is. És eh, a vámra vonatkozó megjegyzését is feljegyeztem, hiszen nagyon fontos ez például a bali csomagnál is. Meg kell azonban mondjam azt is, hogy eh, a kereskedelem támogatási eh, tárgyalások során nagyon jó volt az együttműködés. Álgérdis szemet a kollégámmal. A hajlandóság mindenképp megvolt az együttműködésre. David a szitáról. Minden, ami politikai jellegű, az technikai jellegű is, és viszont. Miért is tart annyi ideig? Ez volt a kérdésed. Van egy nagyon rövid válasz erre, azért mert nem állapodtunk meg teljesen. Ez az igazi válasz. A magyarázatnak persze az is része, hogy nem tudunk a megállapodással tovább menni addig, amíg politikailag nem állapodunk meg több kérdésben. Erre viszont csak tavaly októberben került sor, de akkor még rá számos technikai jellegű kérdés volt megoldatlan. Úgyhogy ezek a viták tulajdonképpen nagyon fáradtságosak voltak. Nem akarok sokkal többet mondani erről, de a végére fogunk érni. Persze azt nem értem, hogy miért tart még mindig olyan sokáig. Már csak azért sem, mert ha jól emlékszem, szeptember 25-én lesz tavában a csúcs, és hogyha a szöveg elkészül, akkor általában azt meg szoktuk küldeni a tagállamoknak három-négy héttel előtte. Tehát szorít az idő. Nem akarjuk veszélyeztetni a csúcsot, természetesen ezt talán meg is értik, hiszen most a tárgyalások, hogy miről szólnak, azt nagyon nehéz lenne elmondani. Olyan apró lépésekben volt, de azt elmondhatom, hogy nagyon-nagyon részletes és nagyon-nagyon nehéz tárgyalás volt. Óriási időt és energiát fordítottunk erre a szolgálatokkal együtt. Volt egy kérdés Baliról is. Azt hiszem, hogy erre alapvetően válaszoltam. Persze a probléma Indiával az élelmiszerbiztonság, és Dél-Afrikával a probléma az az, hogy ők azt mondják, hogy a báli csomagot csak akkor lehet gyakorlatra, gyakorlatra átültetni, hogyha a megállapodást találunk Ondovára. Soha nem lesz bali utáni csomag, hogyha nincsen bali csomag. Ezt azért meg kell érteni. Bár én bizakodó vagyok, és remélem, hogy sikerül majd ezzel kapcsolatban kiutat találni. Ukrajna és Izrael más hozzászólásokban is nem csak az önében merült fel. A kereskedelmi szankciók azt a, róla a külügyi tanács határoz. Mi, mi készítjük elő, különböző forgatókönyveket készítünk sokat, és aztán nekik kell politikai megállapodásra jutni a külügyi tanácsban, vagy az Európai Tanácsban. Egyhangú döntéssel. Ez a probléma. Ami a Juncker eh, elnökjelölt mondott az EP-ben, ugye, hogy a a főmegbizott második szerepe az lesz, hogy koordinálja a külügyi politika a kül, minden elemét. Nos, ez mégiscsak egy olyan elem, ami egyre nagyobb figyelmet fog kapni. Meg kell, hogy mondjam, hogy mindenféle félreértés ellenére, amiket Jeston közt és köztem volt a kereskedelemmel kapcsolatban, ez nem jelent problémát majd és hogyha nagyobb koordináció lesz, akkor legyen. De nem hiszem, hogy ez tulajdonképpen alapvetően bármit megváltoztatna. Végül is egyhangú megállapodásra lesz szükség a tanácson belül. És ez az igazi probléma. Viszont ezt nem tudjuk koordinációval feloldani, hiszen ez egy politikai jellegű probléma de Ketivel egyetértünk abban, hogy nagyon sok rendszert vázoltunk Ukrajnára vonatkozóan, és minden anyag megvan már, de végül is a tanácsnak kell majd döntenie. Izrael as well. És ugyanez vonatkozik Izraelre is. Zaradél úr. Nem fogok semmiféle tanácsot adni az utódomnak. Ez pláne nem egy bizottsági ülésen. Ha erre sor kerülne, akkor azt egy magánbeszélgetésben tenném. Apropó, amit a biztos a megbizatása végén általában megtesz, az az, vagy legalábbis lehetősége van rá, hogy megjegyzéseket fogalmaz meg, azt elküldi az elnöknek, ebben az esetben ugye Barozó úrnak, hogy mit tartunk esetleg ennél a tárcánál szisztemikus problémának. Ezt meg lehet tenni, de ebben a szakbizottságban, legalábbis most, valószínűleg ezt nem teszem meg. Scháket a, a nyilvános konzultáció időpontja július 13-án fejeztük ezt be. Ha jól tudom, egy kicsit több volt, mint 150 ezer válasz, ami bejött de nagyon sok válasz átfette egymást, ami érdekes, sok azonos válasz volt, hiszen ezt hogyan lehetne? Tehát mitől van ez? Hát, ha civil szervezetről van szó, akkor persze nem nehéz. Tudom, hogy nem nehéz, na de általában be kell menni a rendszerbe, megvan a kérdés, meg a válasz, és akkor elküldi az ember. Nyilvánvalóan, hogy ez a rendszer lehetővé tette azt, hogy ugyanolyan válaszok szülessenek többszörösen, úgyhogy kvantitatív és kvalitatív elemzést kell végezzünk, így döntöttünk, és ha jól emlékszem, Zsádó kollega lesz az, aki megvizsgálja ezt is várhatóan mm, ugye több negatív válasz lesz, mint pozitív. De hát ez az oka annak, hogy olyan fontos, hogy legyen minőségi és mennyiségi elemzés is egyaránt. Mert hogyha azonos a válasz, akkor az szerintem az egy válasz. Nem matematikai, de politikai szempontból mindenképpen. Mert hogyha kérdést tesznek fel nekem, akkor mindig megpróbálok valami érdekeset kihozni belőle. Nos, az időzítés. Hát remélem, hogy az első elemzés már hamar megszületik. Az általános elemzés, és eh, az is, hogy milyen választ eh, lehetne adni erre. Nos, eh, azt valóban el tudom mondani, hogy a tehát, tehát szeptemberben fogom tudni az elemzés első eredményeit elmondani, és aztán a későbbit, a részletesebbet pedig azt majd később, arra több időre lesz szükség. Are the US dragging their feet in TTIP? Akkor most uh, a TTIP-re áttérve? Nem hinném. Eléggé hosszas vitát folytattam Mike Rowland-nel Sydney-ben. Folytatjuk a munkát normális lépésben, mert hát még sok mindenről kell vitáznunk, nagyon sok technikai dologról, egy bizonyos pillanatban elérünk a politikai döntéshez, tehát nem szabad időt vesztegetnünk, és azt hiszem, hogy egy hónapja talán beszélgettünk, és el kell mondani, hogy meglepődtem, hogy mennyire előre haladott a technikai vizsgálat, amelyet folytatnak. Azt mutatja, hogy az amerikai rész eléggé fáradozik, eléggé sok fáradtságot és időt fektet be. Tehát nem azt mondom, hogy összetörik magukat, de ami szerintem mégiscsak igaz, az az, hogy az igazi landoló zónákról szóló döntés jövőre derül ki. Tehát ezek nagyon kis területek, tehát ez a landoló zóna, ez azt jelenti, hogy amikor leszállunk egy repülővel, akkor szinte nem látjuk, hogy hol szállunk le. Igazából csak akkor látjuk a leszálló pályát, amikor már szinte le is szálltunk, és ez nagyon szűk. Tehát azért beszélünk ilyen leszálló pályákról, landoló zónákról a tárgyalások alatt. Tehát majd meglátjuk, ha közeledünk, hogy hol is szállunk le. A kereskedelmi és a politika összehangolása, miután már szinte öt éve folytatom ezt a munkát, számomra nyilvánvalóvá vált, hogy a kereskedelem nagyon nagy alkotó része annak, amit úgy hívunk, hogy az Európai Unió külpolitikája. Tehát nagyon politikus dolog. Soha nem volt problémám azzal, hogy Keti Estonnal összehangoljam a tevékenységemet, de hogyha megnéztük, hogy mit lehet tenni a külpolitikában, akkor általában arra a következtetésre jutottunk, hogy a kereskedelem egy olyan dolog, ahol a lehető legtöbb eszközünk van. Hiszen a közös kül- és biztonságpolitikában egyhangúságra van szükség. És ez fékez. Ez nem feltétlenül így van a kereskedelemmel hiszen itt az Európai Unióba fektetett bizalomról van szó. Hogyha megnézzük a megállapodásokat, amelyeket lezártuk, még nem zártunk le, nyilvánvalóan politikai agendával is rendelkeznek ezek. Tehát, hogy több vagy kevesebb összehangolás legyen, ehhez el kell, hogy mondjam, hogy vagy működik az összehangolás, vagy nem. És ez általában azon múlik, hogy kik vesznek részt a döntéshozatalban. Hiszen itt végtelen viták vannak. Ketivel eddig nagyon jól működött. De elképzelhető, hogy a következő biztos ezt valahogy jobban struktúrálja majd. Igen, tehát itt a végrehajtási megállapodás. Fenntartató fejlődés, fejezetek a kereskedelmi megállapodásokban, pedig nem csak sok nyelv, hanem sok eljárás is szerepel a megállapodásokban. Megvannak a meglévő külpolitikai párbeszédek. És hogyha megnézzük az új generációs megállapodások tényleges végrehajtását, az egyik az Korea, Ezen kívül nagyon figyelnünk kell, hogy hogyan alkalmazzuk majd a 2013-ban Kolumbiával és Perúval megkötött egyezményt. Tehát itt elég sok időnk és fáradtságunk ment el erre, hiszen ezek a kereskedelmi megállapodások mind olyan folyamatot képviselnek, ahol mindig van egy miniszteri szintű éves találkozás, itt megbeszéljük a jelentkező problémákat, és a problémáink úgy néznek ki, amikor a gyakorlatba akarjuk átültetni ezeket a megállapodásokat, hogy van egy jó nagy megállapodás kosár, és ezt a kosarat akkor feljegyezhetjük be, hogyha jön a megvalósítás. Ez pedig irdatlan sok munkát jelent majd az Európai Bizottságnak. A multilaterális megalapodások a legjobbak, a legjobb opció. Akkor kevesebb végrehajtási probléma lesz. Igazából csak nagy gazdasági blokkokra lehet ezeket alkalmazni, mint az USA, az Európai Unió. Nem tudom, hogy a kisebb, közepesebb országok hogyan fogják majd ténylegesen végrehajtani ezeket a megalapodásokat. Írdatlan sok munka, mi már mondtam. Tehát minél több megalapodásunk van, annál több munka. Ecuadorra áttérve. El kell, hogy mondjam, hogy eh, igazából már meglévő megalapodásokkal foglalkozunk amikre utaltak, ezek a kikötések nem kerültek újra tárgyalásra, tehát Ecuador, Kolumbia, Peru esetében megvoltak. És itt megfelelő módosításokra is utalás történik, például Ecuador esetében. Tehát itt igazából csak az eredet megjelölés esetében vannak előírást az elkereskedelem tekintetében, és így tovább. Ezután pedig Ecuador is csatlakozik az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti egyezményhez. Ecuador lesz majd itt a harmadik, harmadik ország. Tehát igazából nem tárgyaltuk újra azokat a témákat, amelyekre utalt. Igazából ez az egész megállapodás gerince. Tehát most már várom a következő kérdését. Na most mi a helyzet azokkal az eljárásokkal, amelyekről megállapodás szülődött, született, az Európai Unió, az Európai Parlament szerepe, de nem változtathattuk meg Kolumbia és Peru számára az egyezményt azért, mert valaki csatlakozott hozzá. Mert hát Ecuador szeretett volna csatlakozni, majd meg kell látnunk, hogy ez a banánnal, hogyan néz majd ki ezen kívül, hogyan néz ki a preferenciális rendszer? Itt most utalok a gazdasági partnerségi megalapodásokra, a kotonúi egyezményre, ez teljes mértékben megmaradt. Tehát itt egy nyilvános utalás történik a kotonói megalapodás nem végrehajtási záradékára. Ez azt jelenti, hogyha egy állam alapjogokat sért, akkor kizárhatjuk a megalapodásból. És ez az ECOWAS-ban és a SZALEK-ben is ugyanígy megvan. Tehát pillanatnyilag még a kelet-afrikai közösséggel nem tudjuk véghez vinni a megalapodás Burundi, Ruganda, Uganda, Tanzania és Kenya forog szóban. Tehát el tudja mindenki képzelni, hogy mi a probléma. Tehát a probléma Ugandával és Kenyával van elsősorban. Ugandában például a homoszexuálisokra vonatkozó jogszabályok jelentenek problémát, Kenyában pedig ott van az ICC. Tehát nem kérdés, hogy itt, amíg ilyen problémák vannak, nem lehet végrehajtani a megállapodásokat. Tehát itt vannak olyan kérdések, amelyeket megoldottunk, azonban itt alkalmazzuk a végre nem hajtási záradékot. Tehát nagyon sok kérdés jött. El kell magyarázni, hogy igazából a mester akkor mutatkozik meg, amikor röviden tud beszélni. Hát ez egy észak-német megalapítás. On the front line. Um, the arms delivery to, uh, to... Itt az Oroszországba történő fegyverszállítások, tehát hogy erről kidönt, itt csak is egyhangú döntés születhet a tanácsban, a külügyminiszterek tanácsán. Itt a, a szolgálatokon átnyúló konzultációk tekintetében nem, nem értek egyet. Itt a 118-as szikre utalok. Tehát jó lenne, hogyha mi lennénk ezért felelősek, de mi nem lehetünk felelősek az átláthatóság hiányért. Tehát, hogy az Egyesült Államok nem átlátható. Ezért nem vagyunk felelősek. Amíg a saját szövegünk érvényes, amíg a saját pozíciónkról van szó, szóval addig teljes mértékben informáltak vagyunk, jobban, mint bármikor. Meg vagyok győződve róla, hogyha alkotmányjogászok ezt megvizsgálják, akkor arra a következtetésre jutnak, hogy a 2018 as szik nem sérül. Begin asszony Kambodzsára kérdezett rá. Hát igen, ez annak az eredménye, hogy van egy olyan egyezmény, hogy bármi csak fegyvert nem. A legkevésbé fejlett országok közé tartozik Kambodzsa is. Az biztos, hogy nagyon élesen megemelkedett a rizs export Kambodzsából. Tehát, hogyha itt a védő záradékről van szó, akkor reagálnunk kell. Itt az idő. A több információt nem tudok adni. Tehát meg fog érkezni ez az áradék, és úgy fogunk ezzel bánni, mint az összes többi vézáradékkal. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez egy nagyon tág megközelítés volt a kereskedelem tekintetében, de még egy pár percünk van de azt mondanám, hogy mindenki egy percig szólaljon fel, tehát velősen, röviden, tömören fogalmazzon, hogy a biztos még válaszolni is tudjon. Landsbergis úr. Uh, dear Commissioner, last month here in Brussels. Köszönöm, elnök úr. Grúziával, Moldovával és Ukrajnával folytatott szabadkereskedelmi tárgyalások tekintetében nagyra értékeljük az ön véleményét. Oroszország azonban újra kezdte a kereskedelmi háborúkat ezekkel az országokkal. Például a moldovai bor és húst nem hajlandó tovább rendelni. Ukrajna nem csak elvesztette területének egy részét, hanem háború tört ki ö, keleti részén. Augusztus 1-től Oroszország nem hajlandó tejtermékeket ö, importálni Ukrajnából. Oroszország kereskedelmet is felhasználja politikai nyomásgyakorlásra. Mit, milyen lépéseket tehet az EU, hogy azok az országok, amelyek velünk kereskedelmi, szabadkereskedelmi megállapodást írtak alá, hogy pozitívan jöhessenek ebből ki. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék rámutatni egy kérdésre, a szabadkereskedelmi ö, megállapodások gyors lezárásának a kérdésére. Anélkül, hogy a bizottság előjogainak kérdésébe belemennék, fontosnak tartom, hogy az intézmények kapcsolatban legyenek egymással, hogy megfelelő munkakörnyezet alakuljon ki, amely előmozdítja a megfelelő megállapodásokat, amely a DTID-t idét illeti, és a horizontális eh, megközelítést. Tudom, hogy az amerikai érdekeltek nyomást gyakoroltak. Ők is kívánj, kikívánják venni a részüket. Már a tárgyalások korai szakaszából ez nem jó jel. Különösen, hogyha mi úgy érezzük, hogy a transzparenciát is be kell venni a folyamatban, akkor nem helyes, hogyha egy megállapodást túl korán lezárnak. Köszönöm, Moreira úr. Köszönöm, elnök úr. Visszatérnék a TTIP-re, több kolléga említette ezzel kapcsolatos aggodalmát. Számos kérdés van ezzel kapcsolatban, persze számos válasz is. Én olyan szempontot említenék, amelyről nem volt szó múlt héten Strasbourgban. A Lizáról van kereskedelmi és szolgáltatási témáról, mely szerint az általános liberalizáció mindenki számára növekedést és jó növel. Az én frakcióm kételkedik ebben, hiszen a transzparencia sem megfelelő, és egyre több ürügygel találkozunk, amely ahhoz járul hozzá, hogy legalább öt évig ö, ö, titokban tartsák ezeket a megállapodásokat. Köszönöm. Thank you. <clears throat> Commissioner, very... Köszönöm. Nagyon röviden, két kérdés a TTIP-ről. Stratégiailag el tudja képzelni, hogy egy végleges TTIP megállapodás a piacra jutásról szól, és a szabályzókat nem veszi annyira figyelembe? Az Egyesült Államoknak viszonylag alacsony vámtételei vannak, és itt mm, így igazából mi kevesebbet profitálunk majd a kereskedelem liberalizációjából, mint az Egyesült Államok. A második dolog, van egy misztikus dolog itt a tárgyalásokon, és ez pedig a Kínával történő befektetési megállapodással tekintet, tekintetében. A kínaiak májusban terjesztettek elő egy szöveget, itt a befektetési védelemről szóltak, tehát ez egy politikai dolog, vagy normál dolog. Köszönöm szépen. Kettendál asszony. Köszönöm szépen. Két kérdés. Az első a tízára vonatkozik. Szeretnék majd visszatérni itt a helyzetre. Úgy tűnik, hogy itt a pozitív listáról történik egy átállás a negatív listára. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, és tényleg egy olyan dolog, amely csak a szolgáltatásokra vonatkozik. A második kérdésem, itt a kereskedelmi preferenciákra vonatkozik. Júniusban láttuk, hogy az Egyesült Államok a szvázi földnek jutatott preferenciát megvonta az emberi jogi helyzet miatt. Az Európai Unió meg megerősítette a preferenciáit. Tehát mi lenne, hogyha az Európai Unió is megvonná a preferenciát az olyan országoktól, mint Guatemala, Sváziföld, ahol keményen megsértik az emberi jogokat, és ahol komoly problémák vannak a demokráciából. Keller asszony? Köszönöm. Kereskedelmi biztosként politikai szinten is képviseli a kereskedelmi kérdéseket, tehát az aktáról, a titipről beszél, elég sokat beszél a közérdekről. Szeretném megkérdezni, hogy ezt igazából pozitívnak vagy negatívnak tartja, tehát inkább vagyontárgy vagy adósság. Az, hogy itt a kereskedelem politikai szintre kerül. Amikor például a mandátum kiterjesztéséről van szó, de amikor a transzparenciáról van szó, akkor milyen következményeket kell ebből levonni? A bizottság új elnöke, Juncker úr, a plenáris felszólalásában kijelentette, hogy ő nem akar ISTS-t, ő nem akar átláthatatlan, párhuzamos jogi helyzetet. Mit gondol a CITA és a TTIP tárgyalásokban, hogyan tükröződik ez majd vissza? Vén úr? Thank you and uh, to thank uh, the commission. Köszönöm szépen, és köszönöm én is a biztosnak, hogy uh, egészen mélyre ható válaszokat adott. Az INTA bizottságban ez a vita mindig sokkal konstruktívabb és civilizáltabb, mint az ECHO szakbizottságban volt 5-6 évvel ezelőtt. Pozitívnak tartom azt is, hogy a bizottság, a jelenlegi, jelentős előrelépést tudott legalább néhány szakpolitikai területen elérni, a kereskedelemben például. Két kérdésem van. Először regionális megállapodásokat szeretne a bizottság, különösen a Doha programot követően mi a dinamikája véleménye szerint a kétoldalú kereskedelmi dosszié milyen dinamikát tud majd a mérsékelt tárgyalásoknak adni, és véleménye szerint mire kell a következő bizottságnak figyelnie. A másik dolog pedig az, amit K. Keller is mondott, a főképviselő szerepére és az EU politika alakításának a külgyek és kereskedelem terén való felelősségére is vonatkoztatott. Tudom, hogy nem mondana ajánlást vagy javaslatot, hogy mit tegyen az utódja, de véleménye szerint hogyan lehetne a gazdasági és külpolitikát szintetizálni? Legyenek csoportok, klaszterek, amivel biztosítható a következetesség az intézkedések terén. Köszönöm, Cigá úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni azt, ami nagyon, amit nagyon fontosnak tartok. Legnagyobb rizstermelőként nagyon fontos, hogy a kereskedelemben védőzáradékokat kapjunk. A verseny hamisításáról van szó, a higiénis és biztonsági szabályok kizárásáról, kiátszásáról az élelmiszerek esetében. Kambodzsára gondolok, a rizs Kambodzsából rengeteg problémát jelent. Gondolják-e, hogy felvegyék a kapcsolatot a különböző országok képviselőivel diplomáciai szinten? hogy a versenyt károsító, az, a normákat rontó eljárásokat betiltsák. A 2012 per 978-as rendeletre gondolok. Paul Rüdig. bocsánat, Paula Rüdiges. Köszönöm szépen, biztos úr. Három. Bocs, elmegy. Három kérdésre reflektálnék. Például Spanyolországban és Valenciában látjuk, hogy az import, beérkező importok nem felelnek meg a követelményeknek. A második, latin-amerikai kereskedelem politikára vonatkozik. A mi országunkban nagyon jól tudjuk, hogy milyen jelentős latin-amerikai és a latin-amerikai keres EU kereskedelmi kapcsolatok. De nem figyelünk erre oda eléggé. Nagyon jól tudjuk, milyen nehézségek merültek fel a megállapodással kapcsolatban, a Mercosurral kötendő megállapodással kapcsolatban, amelyre még nem került sor, Barozó úr, úr tárgyalt Meruszef úrral. Kíváncsi lennék az ön véleményére, és hogy mit lehetne tenni annak érdekében, hogy sikerüljön megkötni ezt a megalapodást, ami a TTIP-et illeti. Szeretném jelezni, hogy jó lenne egy kommunikációs stratégiát kialakítani a bizottság részéről bevonva a parlamentet és a tagállamokat, amelyek nek néhány problémáról lerántani a leplet, amelyek nem felelnek meg a realitásoknak. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Három kérdésem van kettő, két országgal kapcsolatban, a legutol, az utolsó pedig általános. Az első kérdésem Japánnal kapcsolatban. Áprilisban és július 7-én szólt erről. Szeretném tudni, hogy mi a probléma a piacra jutással. A második kérdésem Oroszországgal kapcsolatos. Tudjuk, hogy 2014 óta embargó van bizonyos sertés termékekkel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok a véleményére, hogy van-e esély a helyzet gyors rendezésére a sertéságazattal kapcsolatban, amely válságban van. A harmadik általános kérdésem, hallottam összefoglalását a különböző megalapodással kapcsolatban. Kérdésem az, hogy milyen esély van ezeknek a betartására, hiszen nem az a lényeg, hogy véglegesítsük és ratifikáljuk, hanem hogy be is tartassuk azokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy hogy lesz képes ilyen rövid idő alatt válaszolni a biztos úr az összes kérdésre, de kérdésem az, hogy hány munkahelyet teremtettek, hány és hány munkahely veszett el az elmúlt öt év alatt? Ez egy egyszerű kérdés. És a probléma az úgynevezett made in kérdése. A bizottság ö, igyekezte felgyorsítani a tevékenységét, ö, a, hogy a dömping ellen fellépjen, hogy a hamisítványok ellen fellépjen. Kérdésem az, hogy ö, mány, hány állam, hány állás veszett el az elmúlt öt év során? Köszönöm. Thank you. Um... Köszönöm, elnök úr. Megértik, hogy nem tudom részleteiben megválaszolni az összes kérdést, de természetesen bármikor visszatérek a szakbizottságokba. Landsbergi szúr kérdésére a válaszom, hogy mi történik Moldovával és Ukrajnával. Ez természetesen az egyezmények aláírásával függ össze. Tehát nyilván lesz politikai reakció. És ma délután találkoztam a moldovai miniszterelnök helyettessel. Arról tárgyatunk, hogy hogyan tudunk tárgyalni velük, hogy az orosz intézkedéseket valahogy túléljék. Tehát nagyon fontos az, hogy Európa hogyan tud nekik segíteni. Már Moldovának korábban is segítettünk. Volt egy olyan megalapodásunk, hogy sokkal több bort tudtak az európai piacra exportálni. Tehát meg kell néznünk Csolos biztossal, Füle biztossal, hogyan tudunk együttműködni. Tehát megnézzük, hogy hogyan alakul. Így a VTO-n kívül is hozhatunk intézkedéseket. De javaslunk dolgokat, és természetesen a parlamentnek és a tanácsnak is el kell fogadni a javaslatainkat. nagyon hamar az asztalukon lesznek majd ezek az anyagok. Remélem, hogy megoldást találunk. A további problémákra is. A döntés most a tanács közében van. Tehát unit tárgyalások vannak, és a tanácsnak kell most megállapodnia. A parlamenti elődjeik megállapodtak a parlament álláspontjában, reméljük, hogy most a tanácssal is folytatódhat ez. Morell úr, emlékeztetném, a TISZA tárgyalások olyan tárgyalások, amelyek a WTO-n belül zajlanak. Tehát ezek nem kétoldalú megállapodások. És ezek nem tartanak közérdekre okot, de nem titkosak. Tehát az Európai Tanács és az Európai Parlamentet is rendszeresen tájékoztatni kell a tárgyalások menetéről. természetesen növelni kell az átláthatóságot, és ennek érdekében van egy új website is, amely a tárgyalásokkal foglalkozik. Tehát a dohai fejlesztési megállapodással is összefügg ez. És a TTIP-hez hasonló szabadkereskedelmi egyezmények is legyenek átláthatóbbak. Tehát nem mi döntünk az átláthatóságról. Egy, természetesen az összes félnek egyet kell érteni a átláthatóság növelésében, de a tisztán belül tisztázni kell a helyzetet. Hogy milyen irányba haladnak a tendenciák. Pillanatnyilag itt a szolgáltatásokra nem lenne kihatása, hogyha most változtatnánk. Nagyon fontos az, hogy hangsúlyozok a nyíltságot. Tehát most pillanatjának még nincsen problémánk. Moisa, elnézést, Moisa úr, Tehát a következő bizottság dönt. Én, én nem gondolom, hogy az Egyesült Államokkal kötött, kötendő megalapodás csupán piacra jutást jelentene. Tehát itt nyilván vámokról, szolgáltatásokról, közbeszerzésről, befektetésekről lesz majd szó. Szerintem nem csak, sőt, szerintem a, a legnagyobb része nem a piacra jutásról szól. Ez a, ez a személyes véleményem. De nem tudom, hogy mi történik azután, hogy én elhagyom a posztomat. Hát ez a politika bája. A befektetésekre mit, mit is kérdezett pontosan? Úgy tűnik, hogy a kínai szöveg benyújtása, és az, hogy mi nem nyújtottuk be a, a szöveget, óriási időeltolódás van e között. Igen, értem, valóban Kínától megkaptuk a javaslatot, de ez nem teljesíti, vagy elégíti ki minden kívánságunkat, megjegyzem. Úgyhogy jelenleg a szolgálat konzultál, és a választ majd meg fogjuk adni Kínának, de hát ez valóban időt igényel. Miért is kellett a pozitívról a negatív listára átállni? Stratégiai döntése ez. Nem igazából. Először is a szitát kell megoldanunk, és a szitával kapcsolatban semmi problémát nem jelent ez. A teljes átláthatóság arra vonatkozóan, ami egyelőre még a víz alatt van. A negatív lista csak akkor lehet, hogyha mindent látunk, és pontosan ez az egyik probléma, amit az Egyesült Államokkal meg kell beszéljünk. Jelenleg ezért nem tértünk át az Egyesült Államokkal még a negatív listára, mert az átláthatóság különösen az Egyesült Államokkal kapcsolatban tehát még nem kielégítő. A meglévő intézkedéseknek is átláthatónak kell lenni, szóval ez nem egy ilyen ideológiai lépés, hogyha túl sok az ideológia egy megállapodásnál, akkor nem jutunk soha el oda. Szvázi föld. Jelenleg még nem döntöttünk de már korábban hoztunk ilyen döntéseket, például amikor felfüggesztettünk mindent Sri Lankán esetében a fegyverekkel mi, kapcsolatban mindent. Okay, but, uh, so we suspended the... Uh, Tehát felfüggesztettük a megállapodásokat Sri Lankával azért, mert újra lokalizálták a politikát. Jelenleg nincsenek intézkedések, ilyen intézkedések kvázi földről. A szolgálat fogja megmondani. Természetesen együtt akarunk működni, és így lehet előrelépni. Nem gondolkozunk azon, hogy további intézkedéseket hozzunk, de Például Bangladest, ami illeti, a, ott egy olyan megállapodás volt, hogy a kormány elfogadta, hogy több felügyelő menjen az országba, és az értékeléseink alapvetően pozitívak. Nyilvánvalóan meg lehet kér, tehát lehet mondani, hogy még több, ha olyan pozitív volt, akkor miért kellett félbeszakítani. Hát eh, nem tudom, ezzel nem értek egyet. De ezek azok a döntések, amelyek politikai döntések. Ez nem technika, ebben semmi technikai nincsen. Keller asszony a felelősséggel kapcsolatban, hogy eh, a a forrásokkal kapcsolatos átláthatóságot mi a véleményem tette, szerintem úgy gondolom, hogy az átláthatóságas nincsen semmi baj, sőt, talán önök is látják már a múlt heti parlamenti vita alapján, hogy nekem semmi bajom nincsen azzal, hogy nyílt vitát folytassunk. Az idő java részében a nyitottság az mindig az én céljaimat szolgálja, az ország céljait. A másik kérdés a szitával kapcsolatban. Tudják, hogy ez nem tőlem függ. Kanadával megállapodtunk, letárgyaltunk egy egyezményt, és egy egészen apróságtól eltekintve ennek vége, tehát ez a végére értünk. A megbizatásunk alapján. Annak a megbizatásnak az alapján, amelyet a miniszterek tanácsa adott nekünk egyhangú döntéssel. Ennek eredményeképpen az ISIS bekerült ebbe a megállapodásba. Ha erről nem tárgyaltunk volna Kanadával, akkor nem tudtuk volna a megbizatásunkat teljesíteni. Majd megnézzük, hogy mi történik a következő hetekben. A szitánál nyilvánvaló szeptember 25-ig el kell indítani, de lesz majd más csúcs is, és az egész a tanácsnak a hatásköre lesz. Ha a tanács úgy dönt a maga bölcsességében, hogy nem fogadják el azt, amit korábban kértek tőlünk, jó, hát akkor a tanács így dönt. De ez nem az én kezemben van. Én mi arról tárgyaltunk, ami a megbizatásunkban benne volt. Most neki kell végig gondolni, hogy mit tegyenek ezzel meg önöknek. A dolog érdekes, mert itt nem csak a szitáról van már szó, hanem számos megállapodással ugyanez lesz a probléma. És a parlamentnek is meg kell majd néznie, hogy több megállapodást hajlandók-e majd így átalakítani. Tehát a, szava, a parlament dolga ez, majd szavaz róla. Ezért van a parlament, hogy szavazzon. Amikor 1980-ban én magam is parlamenti képviselő lettem, és szavaztunk, és mellettem egy holland kollega ült, rengeteg nagy tapasztalatú kollega, és a szavazat közepén, mert ott órákon át sokkal tovább tartottak a szavazások, mint most, és el akartam már menni a plenáristól, és azt mondta nekem a kollégám, hogy minek akarsz elmenni? soha nem lesz vége. Mire ő azt mondta, hogy nem, itt kell maradni, mert a parlament addig létezik, amíg szavaznak. Tehát amíg a szavazásnak nincs vége, addig itt kell lenni. Szóval önökön múlik minden. Vajon a megállapodások utat nyitnak-e a régiók számára és a multilaterális megállapodásnak? Nos, ez egy nagyon nagy vita több ázsiai országgal, vagy ASEAN, elnézést, hát több ASEAN országgal tárgyalunk most. Mielőtt ide eljutottunk volna, regionális megállapodást kötöttünk velük. Az elődöm, elődömnek ez nem sikerült, mert akkor még nagyon nagy különbségek voltak, és nem lehetett egy gerincet kialakítani. Úgy, úgyhogy Keti Ashton, aki a közvetlen elődön volt, ezért a kétoldalú megközelítésre tért át. A kétoldalú tárgyalások alapján megszülettek a megállapodások, és nem volt más lehetőség. Regionális alapon nem lett volna megállapodás, viszont próbáltuk volna ezt, azt a fajta gerincet végigvinni ugyanazt a fajtát a kétoldalú tárgyalásoknál. És azt reméltük, hogyha sok ilyen megállapodásunk van, akkor majd átérhetünk mondjuk így a, a regionális ernyőre, ami ezeket átívelné. A választ tehát nagyon nehéz. Én hiszek abban, hogy ez a fajta előzetes tárgyalás nem akadálya a többoldalú együttműködésnek. Persze azt meg, azt meg lehet nézni, hogy vonatkozik -e ez minden szabadkereskedelmi megállapodásokra, olyanokra is, ahol mondjuk száz aláíró van. És vajon azt is meg lehetne nézni, hogy ezek kompatibilisek-e a WTO szabályokkal, hogy mindig így van-e. Azok a fajta megállapodások, amelyeket mi írunk alá, vagy mi kötünk, ugye a WTO plusz megállapodások szinte minden területen. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ezeket a, az együttműködéseket mi akadályoznánk, és nagyon sok olyan megállapodás van, amelyekkel kapcsolatban meg kell, hogy mondjam, hogy kétségeim vannak, hogy megfelelnek-e a WTO szabályoknak. És akkor a WTO-t meg kellett kérni, hogy fogadják ezt el, ne vizsgálják újra. De jelenleg még nincs óriási lelkesedés e körül, mert ez túlzottan politikai vetületeket jelentene, de előbb vagy utóbb amúgy is el kell jussunk idáig. Csalódást kell okozzam. Nem fogok erre vonatkozóan tanácsot adni az, a következő biztosnak e területre vonatkozóan sem. Senki sem tenni, ugye? Biztos, hogy te például ö, nyilvánosan is tanácsot adnál a következő biztosnak, mondjuk magánbeszélgetésben talán. Szícsú kollega. És volt még egy kérdés, ami a rizsrel volt kapcsolatban. Rodriguez asszony. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Ha van egy panasz, és a és a vízzáradékot kell érvényesíteni, nos akkor a bizottsági eh, jogszabályok 8-as eh, cikke érdekében, értelmében a hatóságoknak el kell kerülni azt, ha csak döntés nem születik arról, hogy vizsgálatot indítanak egy kérésről. Tehát eh, én most nem mondom, mondhatom meg azt, hogy mi fog történni. Először is sokkal előre haladottabb állapotra van szükség ahhoz, hogy a bizottság nyilvánosságra hozza azt, hogy egy ilyen vízáradékot kére vagy sem. Erre megvannak az eljárások. Én persze nem fogadom azt el, hogy ez problémát jelentene a versenytörvények miatt, de ugye bármi csak fegyverek nem, miatt is, hogyha azt látjuk, hogy fegyvereken kívül tulajdonképpen bármilyen ugyan, hogyha nagyon hirtelen emelkedik a, egy, a piacon egy termék, akkor tulajdonképpen meg kell nézni, hogy a vészáradékot nem kellene alkalmazni. A Microsoft-ral Rodriguez asszony Valóban a makroszúr országokkal több probléma, nehézség is van, de az nem a makroszúr megállapodás miatt van, hiszen ilyen nincs. Múlt év vége óta mondják nekem már azt, hogy majd lesz egy javaslat az árukra vonatkozóan, bár még semmit nem láttam. Már, dolg, már az ellenjavaslatunkat kidolgoztuk, de még nem kaptuk meg a javaslatot. Tehát a Mercosurnak kell először lépni, az egyik ország, Argentina például, amelyet említett, nyilvánvaló, hogy ott problémák vannak, de ez nem a Mercosur miatt van. Krust úr. On uh, the negotiations with Japan. Folytatjuk a Japánnal folytatott tárgyalásokat. Volt egy tárgyalási forduló. Montegi miniszter úrral is beszéltem Sydneyben néhány nappal ezelőtt. Azt hiszem, hogy jól haladunk, de azt is nagyon világossá tettük számukra, hogy hogyha jövőre be akarjuk fejezni a tárgyalásokat, akkor jelentősen ö, Nagyobb előrelépést kell tenniük nem csak a közbeszerzés területén, hanem más területeken is. De meg kell mondanom, hogy amint tudják, volt egy lista, amit meg kellett tenniük, és akkor majd egy év múlva felülvizsgáljuk. Ez volt a megállapodás, és ez a felülvizsgálat nagyrészt pozitív volt. És a miniszterek tanácsa is erre támaszkodott. Úgyhogy komolyan igyekeznek előrelépni. De hát ez egy folyamatban lévő tárgyalat, tárgyalási folyamat még. Ami a Oroszországot illeti, ez politikai kérdés. Ami a sertéslázat illeti, ez Oroszországban já, Oroszország eredetű járvány, nem európai eredetű, tehát nekünk kellene blokkolni az ő felőlük érkező behozatalt. nagyon könnyen lehet találhatnának megoldást, ha akarnának, hiszen a megoldások európai oldalról korlátozottak. Mivel ez a járvány Oroszországban Oroszországból eredett, ő rajtuk múlik, hogy ezt a megalapodás hogy sikerül megkötni, és hogy ezt mennyire tartják be, az is más kérdés. Nagyon sok időt és energiát fordítunk ezekre a tárgyalásokra. Folytatjuk, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, miniszteri szintű bizottság foglalkozik eh, minden olyan problémával, amely ebből ered, vagy ebből eredhet majd még a jövőben. Szalini úr. Eh, hát hadd mondjam ezt, hogy semmilyen társadalom nem fejlődik kereskedelem nélkül. Hogyha szeretnénk ilyen, illetve hogyha tudnak-e milyen példát mondani, akkor újra kezdhetjük a beszélgetést, addig nem. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, a tolmácsoknak köszönöm elsősorban, hogy ilyen sokat dolgoztak, köszönöm szépen. Biztos úr, még egyszer köszönöm a jó együttműködést és az állandó eszmecserét. Ez így lesz a mandátum a végéig is. Köszönöm.